lépnie, és a parlamenti követeléseket meg kéne hallgatnia. Intenzív eszmecserére van szükség, itt van ennek az ideje végre. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kollégák! Luigi de Magistris részéről kaptam egy kérelmet a mentelmi joga fenntartására vonatkozóan a Katanzarói Bíróság előtt zajló eljárásban a 6 cikk 3. bekezdése értelmében ezt az illetékes szakbizottságnak továbbítottam. Kaptam egy közleményt a tanácstól az állásfoglalásával kapcsolatban első olvasatban és a bizottság álláspontjával kapcsolatban a címet az ülés jegyzőkönyvében tesszük közzé. A három hónapos határidő pedig a parlament szemére a holnapi naptól kezdődik, március 25-től. A mai ülési jegyzőkönyve, illetve a tegnapi ülési jegyzőkönyve benyújtásra kerül a parlament számára a következő ülés elején, hogyha nincs több észrevétel, akkor én az állásfoglalásokat ebben közzé teszem. Most pedig az ülést berekeztem. Mindenkinek kellemes napot kívánok!